Bien, si les principaux protagonistes sont là. A fő szereplői a mai ülésünknek már megérkeztek. Ha a koordinátorok egyetértenek, akkor a koordinátorok döntése értelmében, bár távolétükben folytatjuk le az eszmecserét. az új személygépkocsikra és új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények témában. Nagy érdeklődéssel fogjuk hallgatni a véleménytervezetet, mert itt egy alapvető ellentmondás van. Krisztin, parancsolj! Köszönöm, elnök úr! az a vélemény, amelyet most előterjesztek, a bizottság véleményét figyelembe veszi, tiszteletben tartja, és megkívánja erősíteni azokat a célokat, módszereket, bónuszkereteket, amelyek eddig is, vagy hát amelyeket javasol a bizottság. Nem szabad túl bonyolítani a dolgokat, és túl sok kategóriát kialakítani de technológia semleges módon egyre több alacsony kibocsátású gépjárművet akarunk. Egyébként a kelet-ázsiai gyártók fogják az európai piacot elönteni gyártmányaikkal. Tehát itt az ideje, hogy valós értékeket produkáló környezeti teszteken menjenek át az európai frissen gyártott gépjárművek, és átlátható, tiszta, szigorú ellenőrzési rendszert kell alkalmazni. Vannak köztes célok, ezeket meg akarjuk őrizni. És reméljük, hogy ezáltal is a saját iparunk ráléphet hogy képpel éljek a gázpedára, és 2030-ig meg tudjunk felelni a klíma céloknak. Az ipari modelljeinket mélyre hatóan át kell alakítani. A bizottság megközelítése ehhez jó felütést ad meg kell egyeznünk azokban az új szabályokban, törvényekben, amelyek az alternatív üzemanyagokra épülő stratégiákat támogatják. Az új akkumulátorokra vonatkozó javaslatot pedig május 16-án fogja a bizottság állítólag beterjeszteni. A tervek szerint a zöld gazdálkodásra, gyártásra való átállás új munkahelyeket akár százezeres nagyságrendben teremthet, és úgy kell Európának ezt megvalósítani, hogy közben senki nem marad le európai országok és gyártók közül. Együtt ö, megyünk előre szépen lendülettel. Köszönjük szépen. Nagyszerű ezt hallani. Most a néppárt részéről Szalini úrnak adok szót, tessék. Köszönöm. Nagyon szerencsés vagyok, hogy én vagyok az előadója a néppártnak a Tramban és az ittrében is ebben a témában. Meg kell, hogy mondjam, hogy több olyan téma van, ahol még meg kell találnunk a közös pontot, mert eh, valójában nem egyezik meg az előadóval a kiindulási pontunk. Ugyanakkor az ITRE vita alapján már azt mondhatom, hogy vannak bizonyos megnyugvásra okot adó előrelépések először is. Az előadó korrekt módon kezeli véleményünk szerint a technológia semlegesség kérdését, és különösen koherensnek tűnik az, hogy egy hogy valós módon hűek tudunk maradni a technológia semlegességhez, a korrekciós tényező bevezetésével, ahol megfelelő módon, korrekt módon figyelembe lehet venni azt a hozzájárulást, amit az alternatív üzemanyagok jelenthetnek az általános párizsi célok és a specifikus bizottság által meghatározott célok elérése tekintetében. Ugyanakkor azok a témák, amelyek a célok felülvizsgálatát jelentik, ezeket ugye köztes céloknak nevezzük. A bizottság 15%-ban határozta ezt meg 2025-re, 2030-ra pedig a bizottság 30%-ot javasol. Az előadó kiinduló javaslata véleményem szerint túlzott, és mint ahogy más alkalommal is kiderült ez már, fölmerül a kockázat, hogy így túlságos nyomást gyakorlunk a rendszerre, és a hatások torzulást okoznak az ipari termelésben is, és mindennek a következménye az lenne, hogy megtagadnák azt, hogy el lehessen érni a párizsi célokat. 2017-ben, ahogy tudjuk, ez most egy példa, dízelautók vásárlása több mint 4%-kal csökkent de a benzinautók, benzines autók vásárlása viszont több mint 7%-kal növekedett. Ez a végén azt jelenti, hogy még többet szennyezünk. A változás akkor is, sőt főleg akkor, amikor a végső cél elérése nagyon korrekt, ezt reálisan és koherens módon kell, hogy kezeljük. Mert ha tönkre teszünk egy ipari rendszert olyan célokkal, amelyek úgyis alapvetően elérhetetlenek, olyan oka járnak, hogy az káros a társadalomra. Jogos a fokozatosság, és ez lehetővé kell, hogy tegye, hogy a politikai döntéshozók garantálják az állampolgároknak azokat a korrekt, azoknak a korrekt céloknak az elérését, amelyeket Párizsban határoztuk meg. Eltérő esetben lesz egy olyan termelőlánc, gondoljunk csak a kis beszállítókra az autogyártás területén, ezek a kis beszállítók néhány éven belül teljesen más és piacon nem értékesíthető terméket gyártanának. Ugyanakkor a fogyasztó meg nem fogja ezt a provokációt elfogadni. Ahogy mondtam, a, a fogyasztó úgyis az olcsóbb gépjárműt ke- keresi. Tehát ilyen általános megközelítés alapján kell garanciákat keresnünk, egyensúlyt a bizottság javaslata, mint kiinduló pont jó. Javasolnám a kollégáknak, hogy maximálisan gondolják át azt, hogy mik az igényeink, lehet, hogy kicsit álmodozó szinten mindig a tökéletes világban gondolkozunk, és inkább próbáljunk meg egy valós, fenntartható folyamatot kialakítani. Köszönöm szépen, Szerini úr. Az ECR-ből adott adok szót. Děkuji, pane předsedo. Já bych v prvé řadě také chtěl jako kolega Salini od... Köszönöm, realistický pohled paní zpravodajky, moc se mě ten s tím stupním. Az előadó asszony nagyon realisztikus, konstruktív szöveget írt, tetszik nekem, mármint a szöveg, és körültekintően kezeli az iparra, gazdaságra nehezedő nyomások kezelésének kérdését is. A kritériumokat világosan meg kell határozni, és be kell tartatni. A széndiokszid kibocsátással kapcsolatos bizottsági és az előadó által javasolt szigorú átlátható módszerrel egyetértek. Ebben a témában jó kompromisszumot fogunk kötni, mert teljesen egyetértek az előadóval abban, hogy technológia semleges módszereket kell támogatni. Nem szabad a politikusoknak beleszólni, belenyúlni a technológiai kérdésekbe. Ha ilyesmit tettek, annak mindig rossz vége lett, úgyhogy a technológia semlegesség platformján kell maradnunk. Lehet, hogy személy szerint kedvelünk egyes rendszereket másokkal szemben, de ezt nem ne írjuk le. Ugye most a földgáz, a hidrogén, eh, üzemanyagcellás, az elektromos járművek közül még nem dőlt el, hogy végül is melyik viszi el a pálmát, mert folyamatosan új innovatív megoldások születnek, és hol az egyik, hol a másik eh, előz be. Állítólag most eh, áttörés van az akkumulátorpiacon, meglátjuk és ez lehet, hogy megváltoztatja a leányzó fekvését, de ez bármelyik másik technológiával előfordulhat. Éppen ezért kell nagyon részletekben menően megvitatnunk, főleg az eljárási kérdéseket, hogy ne zúdítsunk fölösleges administratív terheket a gyártók nyakába. Nekem tetszik, realisztikusnak tűnik ez a javaslat. Maradnak még nyitott kérdések, ezeket majd módosítókkal kezeljük, de összességében én támogatom az, a véleményt és gratulálok az előadó asszonynak. Köszönjük szépen! Radas úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A szárazföldi közlekedés adja a széndiokszid kibocsátások 22%-át. 1990 óta ráadásul ez az arány nő. Tehát a személygépkocsik és haszongépjárművek aránya a széndiokszid kibocsátásban nőtt. Ezért fontos ez az irányelv, hogy szembe menjünk ezzel a trenddel, megerősítsük a kitűzött célokat, logikákat. Ugyanakkor, amikor a tagállamokra a kötelezettségeket rovunk, hogy megbízható adatokat és valós használati körülmények között mért adatokat szolgáltassanak, akkor ez egy politikum is. Minden nulla kibocsátásnál rosszabb, vagy tehát több kibocsátású gépjárművet penalizálni kell, de persze lehet az alacsony kibocsátású gépjármű is egy cél, nem feltétlenül csak a nulla kibocsátású. Versenyeztessük egymással az üzemanyagokat, a meghajtás típusokat. Éppen ezért kellene ezt a javaslatot más rendeletekhez hozzáigazítani a jelenleginél jobban. Erre irányul néhány módosítónk, mert meg szeretnénk teremteni az irányelv és a rendelet közötti nagyobb harmóniát, és az előadó által felvázolt ambiciózus célok elérését, már mint az, hogy 2000 90-re kizárólag kibocsátásmentes közlekedés létezzen Európában. Ezt úgy látjuk, hogy, hogy először foglalkozunk a közeli célokkal, a 15-25 százalékos határértékekkel 2020 30-ra, ahol ugye a 15-ről 50-re kell majd emelni a hatékonyság növekedést, ami önmagában is jó nagy kihívás. Köszönjük szépen, Rados úr! Köszönöm a szólítást. Eichhott urat képviselem más van. Európának tiszta autókra van szüksége ahhoz, hogy a klímaváltozás elleni harcban élen maradjon, és a saját autóipar megmentése érdekében is. Jelenleg Európa lassabban áll át az új technológiákra, mint Kalifornia, Kína, Japán. Ez egy kompetitív hátrányá válhat. Vigyázni kell, hogy Európa megőrizze innovációs, kompetitív előnyét a környezetbarát gyártás területén. Úgyhogy ehhez új, friss ambíciókra van szükség. Azt javasoljuk, hogy 45%-kal csökkentsük 2025-ig a kibicsátásokat, és 2030-ig 75%-kal. Ez elsőre lehet, hogy radikálisnak tűnik, de ne felejtsük el, hogy ezeket a kibocsátási normákat csak az új gépjárművekre írjuk elő úgy is. Az újak tekintetében pedig legyünk ambíciózusak. Volvo, a Volvo maga is azt mondja, hogy 2025-ig re már az összes gyártott autójának fele elektromos meghajtású lesz. Az ilyen példaértékű ipari hozzáállást kell nekünk is ösztönözni, jutalmazni. Ki kell építeni az elektromos gépjárművek töltő infrastruktúráját, bármi is legyen majd a meghajtások aránya, ezekre szükség van és ez egy óriási beruházást jelent. A beruházóknak, befektetőknek pedig tudni kell, hogy mikor, mekkora infrastruktúrát kell képíteniük. Szeretnénk az új technológiákba való befektetéseket, kutatási célokat, képzési célokat minden eszközzel támogatni. Ez egy átfogó keret rendszert igényel, hogy Európa a jövőben is a világ legkorszerűbb, legkörnyezetbarátabb gépjárműveit gyártsa. Kilonel asszony, kapszót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm az előadónak. hogy okosan szerepeltette egyens, hozta egyensúlyba különböző szempontokat a szövegben. Kiváló a szöveg. Persze nincs semmi, amit ne lehetne még tovább javítani. Például én beleírnám, hogy a jövő szempontjából esélyes technológiákat, meghajtási módokat, üzemanyagokat okosan kell versenyeztetni. És mindig az egész életciklus tekintetében kell számolni, és ezeket összehasonlítani a gyártástól az újrahasznosításig, és egy gépjármű gyártása, használata és újrahasznosítása során befektetendő energia, keletkező hulladék az, ami az a számérték, ami alapján összehasonlíthatók a technológiák. Tehát ennél kevesebb alapján nem lehet őket összehasonlítani és mondom, a hulladékokra is tekintettel kell lenni, hogy milyen hulladékok, mennyi keletkezik, és a parafin alapú üzemanyagokról is beszélni kell, ezek egy új kategóriáját képezik a bioüzemanyagoknak. Tehát ne ragadjunk le egy technológiánál, főleg az elektromos technológiánál, hanem életciklus elemzésben vessük össze egymással a technológiákat. És rövid idő alatt sok területen kell előrelépnünk, ezt szolgálja ez a szöveg is. Gratulálok és örömmel folytatom az együttműködést valamennyi előadóval, árnyék előadóval a jövőben. Köszönjük szépen, Kirjelen asszony! Most megadom az egyes képviselőknek a szót, akik kérték azt. Köszönöm szépen, tisztelt jelentéstevő, köszönöm szépen ezt a jó jelentést. Néhány helyen szerintem túlságosan messzire megy, hatot szeretnék ebből kiemelni. Nem kell európai ügynökség a közúti közlekedés elnézéséhez Szerintem a típus elnézés kapcsán arról döntöttünk, hogy nem lesz ilyenfajta ügynökség, és nem kell magunkat nevetségessé tenni, és újra előállni ezzel a témával. Második pont. Továbbra is meg vagyok arról győződve, hogy 2030-ra elegendő a cél, és nem kell köztes cél. Nem csak azért gondolom így, mert így tervezési biztonságot tudunk adni az iparnak, hanem azért, mert így reális célokat tudunk kitűzni, kitűzni amelyek ambiciózusak is. Pontosan ezért nem tartom azt jónak, hogyha a bizottság ambiciózus céljait még tovább erősítjük. Halmadsorban örülök annak, hogy az Európai Bizottság ösztönzési rendszert e, e, támogat a büntetés mellett, ezen kívül nagyon fontosak a kibocsátásmentes járművek, de e, itt a konkrét lenyomata a, a gépjárműveknek, illetve a benzin, az üzemanyag lenyomata kell, hogy figyelembe legyen véve. A belső égési motorokat sem szabad e, elfelejteni, nem szabad ezt az ördögtől valónak kezelni, itt is vannak hatékony megoldások. Ezen kívül technológia semlegesnek kell maradnunk, ezt már elmondtuk, és nem utolsó sorban a CO2 kibocsátás megfelelő módját kellene figyelembe venni. Minél drágában állítjuk elő az új autókat, annál tovább maradnak a régi rossz autók, és a rossz autókat akarjuk eltávolítani. Piper úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. El, támadok mindent, amit Koch úr elmondott. A közúti ügynökség esetében csak az, az akkor tudok egyetetni, hogy az én választókerületemben van, akkor talán kicsit tudnám támogatni, de egyébként a tartalmi dolgok, amiket Koch úr elmondott, teljesen helyén valóak. nem kell bedölni a Volvo-nak, amikor azt mondja, hogy nála van az egyetlen zöld autó, szerintem nem kell dicsérni őket a Transzszakbizottságban. Még egy dolgot, hadd mondjak el, azok a célok, amelyeket ön büntetni kíván, szerintem ez kicsit messzire megy. Egy érvet szeretnék elmondani, hogyha valóban az elektro mobilitás irányába haladnánk erősen, akkor az azt jelenteni, hogy Németországban vannak elektromos autók, viszont az áram, amelyen működnek, az 49%-ban szénből származik. Tehát akkor hol van a nagy környezetvédelmi nyereség, amit ön a szigorú előírásaival el kíván érni? Úgy gondolom, hogy ezt a az új határértékeket úgy kell megfogalmazni, hogy azok lépést tudjanak tartani a megújuló energiaforrások fejlődésével, mert különben pontosan az ellenkezőjét érjük el annak, mint amit szerettünk volna környezetvédelmi szempontból. Köszönöm Piper úr, és Demonti asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. Ez koherens munka volt, és 2030-re a kitűzött célokat is koherensnek tartom. Amikor a kibocsátás, kibocsátás csökkentésről beszélünk, úgy gondolom, hogy az ambíció szintjének figyelembe kell vennie az állampolgárok hozzáállását is, amikor járművet vásárolnak, úgyhogy figyelembe kell azt venni, hogy az európai piacok nagyon eltérőek egymástól. Vannak olyan tagállamok, ahol aktiválni lehet egy ösztönző rendszert. Más országokban legalábbis jelenleg hiányoznak azok a feltételek, amelyek alapján egy ilyen ösztönző hatékony lehetne. Ezért szerintem fél időben érdemes lenne egy értékelést végezni a alternatív üzemanyaggal működő gépjárművek elterjedésére vonatkozóan, a technológia változást is figyelembe véve, ezért azok a járművek, amelyek jelen lesznek az utakon, és ezeknek a száma alapján majd újabb ambiciózus célokat tudunk kitűzni. Végül lenne egy megjegyzésem az áruszállító furgonokra vonatkozó és a személyszállító járművek összehasonlításához szeretnék hozzászólni. Itt föl kell mérni, hogy milyen különbségek léteznek, és a szabályozás kialakításakor figyelembe kell venni ezeket a különbségeket is. Köszönöm szépen, Kramer úr! Köszönöm, szépen, én is köszönöm a jelentés készítőjének, és hogy Redosz úr is elmondta, a közlekedés felel a leginkább a széndiokszid kibocsátását. Itt nőtt egyelőre a kibocsátás 90 óta, azért, mert a klíma vitában ez teljes mértékben figyelmen kívül hajtó, de azonban a botrány óta ez megváltozott. Szeleni úr, nincs igaza. A dízel jobb, mint a benzin. Ez 30 évvel ezelőtt Németországban érv volt, és pontosan ezért adóztatták a benzin 18 centet. Mi lett ennek az eredménye? olcsó lett a benzin, nehezebbek lettek az autók, nagyobbak, és a 30 évvel vel 30 évhez kép, 30 évvel ezelőttihez képest negatív a mérleg. Itt van az OX kibocsátás, a, a por kibocsátás, és 6000 korai halálozást az NOx kibocsátás okoz. Tehát Németországban igazából 6000 ember korai halálát támogatjuk, a dízel által, és a dízel botrány igazából semmit nem változtatott ezen, továbbra is támogatjuk a dízelt, pedig rosszabb, mint a benzin. Még a Sín Szövetség is, amely a dízelben egyébként profitál, azt mondja, hogy le kell, meg kell szüntetni ezt a dízel támogatást, mert a sínek sem tudnak ezzel versenyezni. Itt van a technológia semlegesség. Nem tudjuk, hogy mi a jobb. Itt nem tudjuk, hogy mi lesz a helyzet a teherautóknál. Ezért inkább az életciklust kell, a termelést figyelembe vennünk, a felhasználást, és főként az újrahasznosítást, és így lehet megvizsgálni ezt, hogy mi a legjobb. És szerintem a legjobb eredmény döntő azért, hogy mi lesz majd a vége. Tehát az egész életciklust kell figyelembe vennünk. Úgy gondolom, itt még csak híd technológiákról beszélhetünk, és Piper úrnak igaza van. Németországban mi nagyon buszik vagyunk a 30%-os megújuló energiaforrásokra, de ha megnézzük, hogy honnan jön az áram az autók számára, persze a konnektorból, de ez mind a szénerőmekből jön, ezek a legpiszkosabbak, és ezek e, e, igazából ezek mozgatják ezeket az úgynevezett tiszta autókat. Tehát mindenképpen józanul kell gondolkodni foglalkoznunk itt. Dieter Kochhoz szólnék 2030, és nem pedig 2025, ezt már ismerjük. A hosszú távú célok mindig nagyon fantasztikusak, de hogyha az első lépést nem tesszük meg, akkor a második és a harmadik sem fog bekövetkezni. Köz, rövid és középtávú célok kellenek, de azt mondani, hogy 12 év van még azután, hogy 20 évig a az autóipar az időt húzta csalással, e, ez a rossz hozzáállás. Senkit nem pereltek be, senkit nem e, e, helyeztek vád alá. Németországban ez egy igazi botrány itt Európában. Szerintem ezért kellenek pontosan a rövid távú célok, hogy a múlt hibáit így orvosolhassuk. Köszönöm szépen, Kramer úr. Én vagyok az utolsó hozzászóló. Én is megosztanám önökkel a gondolataimat. Az első ilyen gondolat, hogy annak ellenére, hogy a 15 év óta kétségtelenül javul a környezeti szempontú teljesítménye a gépkocsiknak, csökken a kibocsátás, ugyanakkor a helyzet romlott, azért, mert a mennyiség, a forgalom növekedett. Ezért több paramétert lehet alkalmazni a helyzet súlyosbodásának a vétel megítélése tekintetében. Ugye van egy bruttó globális teljesítmény, de vannak szociális jellegű és viselkedése kapcsolatos problémák is. Nem ez a mai témánk, de ide is illik ez a kérdés. Az gépjárműnek a kibocsátása mondjuk 410 g széndiokszid kilométerenként, nem ugyanannyi a kibocsátás, hogyha öt ember vagy ha csak egy. Ugye nem mindegy, hogy hogyan működik a közlekedés és a szállítás. Nehéz itt paramétereket bevezetni, de minden előtt kellene egy társadalmi, szociális paraméter is. Tehát a kilométert a szállított teherhez kéne kapcsolni valamilyen módon. Hogyha én állandóan egyedül utazom, akkor sokkal több szennyezést okozok, mint hogyha többen használják ugyanazt a járművet. Második megjegyzésem, követve a mai vitát, Egyébként tegnap az ITRE szakbizottságban ugyanezt a vitát folytattuk le. Három cél van, amelyek párhuzamosak egymással, de ugyanaz a rendelet vonatkozik rájuk. Van egy környezeti cél, van egy technológiai cél, és van egy gazdasági cél. Olyan, mint hogyha három pedál lenne, minél inkább nyomjuk az egyik pedált, annál inkább felemelkedik a másik. Hogyha a környezeti pedált nyomjuk, akkor az a kockázat, hogy ez negatívan hat a gazdasági pedálra, de és bonyolult lenne az ipar számára, hogy kövesse ezeket az előírásokat. Ugyanúgy fordítva, hogyha csak az ipari szereplőket hallgatnánk meg, akkor ugye ők azt mondták, hogy nem lehet ilyen szigorú előírásokat követni. Meghallgatva mindenkit, egyértelmű, hogy van egy bizonyos környezeti, van egy szélsőség egyszerűen környezeti vélemény, és vannak az inkább a gazdasági aspektusokat figyelembe vevők. Harmadik megjegyzésem, a bizottság szempontjából figyelembe kell venni, hogy a cél az, hogy a korábbi rendeletet modernizáljuk, és ez egy folyamatos munkát igényel. Van-e szabályozási szakadék, mint ahogy néhányan azt mondják, hogy el kell szakadni a korábbi rendeletről, a korábbi szabályoktól, és például ne a 375 grammos határt vegyük figyelembe. Végig kellene ezt gondolni. A jelenlegi helyzet indokolja azt, hogy teljesen megváltozott a hozzáállás, vagy sem. A előre látható technológiai forradalom az valóban olyan lesz-e, hogy jelentős változásokra van szükség. 7-8 éve követem én ezt a vitát a szakbizottságban, Először az elektromos gépjárművek voltak a legfontosabbak, 2015 től illetve azok korábban nem voltak olyan fontosak, de látjuk, hogy 15-től mennyire terjednek, úgyhogy figyelembe kell venni itt az előrejelzéseknél ezeket a tényezőket is. A technológiai semlegességgel egyetértek, ez rendkívül fontos. A Párizs mennyiségi és minőségi szempontból is teljesítenünk kell. A feltételek tekintetében ugye fontos, hogy ezek összekapcsolódnak a technológiai semlegészséggel, de ez egy nagyon bonyolult, nagyon bonyolult a rendelet teljes szövegén átvezetni a feltételeket. Nem azt mondom, hogy abszolút védeni kell ezt, de esetleg érdemes végig gondolni kevésbé szigorú módon. Aztán beszéltünk a globális szén mérlegről is, mondjuk eh, pozitív eh, szavazás született az EMIS szakbizottságban a témáról, a globális kibocsátás témájáról, úgyhogy ezt is figyelembe kell, hogy vegyük. Az utolsó megjegyzésem, hogy eh, van egy infrastruktúrális probléma is, néhányan említették ezt, az az infrastruktúra, ami lehetővé kell, hogy tegye az újfajta eh, gépkocsik, újfajta üzemanyagot tudjanak használni. Viszont van egy olyan téma, amivel még nem foglalkoztunk. A, mikor változik a gépjárműnek a hatótávolsága, most az elektromos eh, gépjárműre gondolok. Az első generációs elektromos gépjárműveknél 120 km volt a hatótávolság átlagban, és ugye gyakorlatilag 5 méterenként kellett tankolni, viszont hogyha ezt 500 kilométerre lehet emelni a hatótávolságot, akkor már érdekes megvizsgálni azt, hogy érdemes kialakítani az infrastruktúrákat, hogy a gyors töltés lehetővé lehessen tenni. Az első generációs infrastruktúrát ismerjük, és ezeket támogatjuk, de most már van második és harmadik generációs infrastruktúra is. Ezt persze folytathatnám ezeket a témákat hosszasan. Minden esetre azzal fejezném be, hogy senkinek nincs igaz igaza, észszerű, megoldást kell találni, technológiai semlenség, a számokkal kapcsolatban óvatosság, és persze védeni kell ugyanakkor a versenyképességet is, esetleg másképp lehetne ezt megközelíteni. Lehet, hogy túlsúlyos a teher az iparon, akkor lehet, hogy ott van a szükség a támogatásra, de lehet, hogy a fejlesztés területén érdemesebb a támogatást megoldani. Ismael. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem itt nem, itt kedvenc témáinkról van szó, hanem a technológia semlegességről, legalábbis én ezt úgy értelmezem, hogy gondolnunk kell a jövőben is a technológia semlegességre. Másrésztről sok minden elhangzott, én úgy vélem továbbra is, hogy racionálisnak és józannak kell maradnunk. Hogyha Kramer a halottak arányáról beszél, akkor ezek nem abszolút adatok, ezek statisztikus adatok. Talán ezt ki kell emelni. Amikor Piper úr 75%-ban szénről beszél, akkor hozzá kell tenni azt is, hogyha átállítjuk a meghajtást elektromos áramra, akkor persze a szén ellen is csökkent, tehát nem arról van szó, hogy valami szimpatikus nekünk, vagy valamilyen iparágat mi támogatunk, vagy környezetbarátok vagyunk, hanem arról van szó, hogy két célt kell elérnünk. Először is, hogyan tudjuk a bolygónkat úgy kezelni, hogy ne melegedjen a klíma. Ez főként az iparágaink számára, főként a az autóiparák számára ennek úgy kell történnie, hogy még 25-30 év múlva is vezető szerepet töltsenek be globálisan. Én nem akarok most a Kodakra vagy a Nokia-ra mutatni, ott is mindent jó szendékkal tettek, de az autóipar esetében lehetőséget kell adni nekik arra, hogy a politikailag megfogalmazott céljainkat tényleg el tudják érni. Ezek a célok segíthetnek a, a, az ipari fejlődésben is, viszont nem szabad túlságosan magasra emelni a célokat, hogy azok ne, azokat ne lehessen elérni. Tehát mindenképpen tehát józanul kell megközelíteni a dolgot, és ha csak vagyunk, akkor a bizottság javaslatát is így kell szemlélnünk, szerintem is a bizottság joggal fogalmazott meg egy köztes célt. Ha nem lesz köztes cél, akkor az iparunk sem fogja ezt fontosnak tartani. Én csak visszagondolok most a 2013-ra az alternatív üzemanyag infrastruktúra irányelvre, akkor a bizottság javaslatát követtük volna, akkor már most sokkal több lehetőség lenne az infrastruktúra kihasználására, tehát az alternatív infrastruktúra kihasználására. Négy évet elvesztegettünk ezekkel a nemzeti cselekvési tervekkel. Úgy gondolom, hogy egy köztes cél racionálisan is elérhető, ez egy ambiciózus cél, és a 2030-as célt mert most arra használjuk, hogy a, az ipar kifuttassa a belső égési motorok technológiát, vagy más technológiát találjon ki. Én nem támogatom azokat sem, akik jobbra ülnek a politikai középtől sem, azokat, akik zöldek. Úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy tényleg van-e értelme annak, hogyha vannak technológiák, akkor is, hogyha ezek belső égésű motorok egy alacsonyabb széndiokszid kibocsátással rendelkeznek, akkor azokat nem szabad az ördögtől valónak tekinteni. A világ most a hidrogén technológiára, az elektromos motorra koncentrál, nem szabad gőzösen ragaszkodni ahhoz, hogy ezt most meghosszabbítjuk, még akkor is, hogyha 25-30 év múlva e, már máshol vásárolják a, az autókat. Úgy gondolom, hogy tényleg nyugodtan meg kell vizsgálnunk a tényeket, a világszintű fejlődést kell megvizsgálnunk, azt kell megvizsgálnunk, hogy mit tudunk elérni, azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudunk a legerősebb gazdasági hatalommá válni, és persze ott van Kína, amely különböző intézkedéseket tesz 2025-ig, de sokan elfelejtik azt, hogy Kínában az adatok esetében termelési kvóta van, viszont nálunk eladási kvóta van. Ez a nagy különbség, tehát nem csak arról van szó, hogy előállítunk amit hanem ezeket tényleg az utcákon szeretnénk látni. Tehát jó lenne, hogyha minden lehetőség használnánk arra, hogy gyorsan a CO2 csökkentési stratégiát megvalósítsuk, és az egészet technológia semlegesen közelítsük meg. Köszönöm szépen. A bizottságnak, Ogomeszka úrnak adná meg a szót. A kérdésem a bizottsághoz, hogy 5 percre korlátozza a hozzászólását, mert egy kicsit késésben vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Amikor autókról beszélünk, mindig nehéz 5 percre korlátozni a hozzászólást. Annyira fontos téma. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság javaslata három célt tűzött ki, környezeti, fogyasztói, állampolgári, és a harmadik a foglalkoztatási hatás ami az innovációhoz és a jövőbeni innovációhoz szorosan kapcsolódik. Mindezeket a témákat már említették. A környezeti célokkal kapcsolatban a javaslat célja az, hogy az Európai Unió teljesítse a párosi meg, párizsi megállapodásban vállaltakat. Ez mínusz 40 százalék 2030-ra. Hogyha megnézzük a hatástanulmányunkat, akkor azt látják, hogy a közúti közlekedés 25% körül fog teljesíteni, és ez a javaslat 22%-ot jelent. Más javaslatok, amelyeken dolgozik a bizottság, a kibocsátás csökkentést leviszik az elvárt szintje, és ez az euromatrica, a tiszta gépjárművek, a vegyes árufovarozási irányelv, és ennél fontosabb a megújított alternatív energiaforrás használatra vonatkozó irányelv. A második téma tekintetében a fogyasztóknál elérhető megtakarítás. A bizottság itt 30%-os célot javasol. Ez azt jelenti, hogy ez 2030-ra előnyt fog jelenteni a fogyasztók számára. 1200 euró körül lesz ez a megtakarítás, és ez ösztönözni fogja a fogyasztókat a tisztább gépjárművek használatára. Hogyha viszont növeljük a célokat, akkor 400 euróval például csökken ez az előny, hogyha 40%-ot határozunk meg, és 1000 euróval csökken az előny, hogyha 50%-ra emeljük a cél. A foglalkoztatás tekintetében is egy mérséket átmenetet céloz meg a bizottság. Az európai autogyártásnak innovációra van szüksége, főleg az elektromos gépjárművek elektromos motorok területén. Ha megnézik a bizottságnak a javaslatát, akkor látják, hogy itt folyamatos az átmenet, nem hirtelen az átmenet, így ennek nem lesz negatív hatása a foglalkoztatása, sőt lehet, hogy enyhén pozitív lesz a hatása. Ugyanakkor, ha gyorsabban akarunk az átállás területén előrelépni, akkor a foglalkoztatási hatásokat nem lehet kizárni. Két konkrét témát is szeretnék említeni. A 43-as módosító, ez az gépkocsikra vonatkozó javaslatot összekapcsolja a megújuló energiaforrások használatával. Ez egy nagyon fontos téma, hogyha ezt be akarják vezetni, ez azt fogja jelenteni, hogy a hol már van egy előnyünk a megújuló energiaforrások irányelve területén, ott egy második előny is föl fog merülni a gépkocsikra vonatkozó szabályozásban. A kettős elszámolás viszont azt jelenti, hogy összesen nem lehet kétszer beszámítani a csökkentést, és így nem lehet elérni a közlekedési szektorban a csökkentést. Ha ilyesmit be akarnak vezetni, akkor ehhez magasabb, jelentősen magasabb célokat kell kitűzni, azért, hogy a közúti közlekedésben az teljes cél teljesülhessen. Aztán folyik a vita arról, hogy milyen mérést kell használni. Az életciklust említették. Ezek olyan parametek, illetve a valós vezetési kibocsátásokat is említették. Mindehez időre van szüksége. A bizottság e, említi azt, hogy valamire szükség van, a javaslatban is szerepel valami, de egy teljesen másfajta tesztekre való átérés a mostaniakhoz képest elég sok idő, több évet venne igénybe. Hogyha megnézzük a WLTP-t, az új tesztciklust, 6 évet vett igénybe és ahhoz, hogy egy valós vezetési tesztet kialakítsunk, az bonyolultabb. Önök is nagyon helyesen mondták, hogy ez attól is függ, hogy hány embert szállítanak a gépjárművel, mit teszünk a gépjárművel, milyen gyorsan vezet valaki, merre megy valaki, sokkal bonyolultabb, mint a teszt ciklus, ahogy azt jelenleg folytatjuk. Ezért itt óvatosságra intenék, a módosítók tekintetében, mert egy sor módosító technikai egyszerűen az időkeretten belül nem teljesíthető. Köszönöm szépen. 11 másodperccel meghaladtam az adott időt. Köszönöm szépen a bizottság hozzászólását, az előadót. Kérdezem Krisztint, hogy zárja le a vitát. Egy szó, egy lezáró szó, vagy kicsit több? Jó, csak nem leszek hosszú. Először is köszönöm szépen az árnyékelőadóknak és a képviselőknek, a bizottságnak is a hozzászólásokat. Látom, hogy van egy bizonyos konvergencia a tekintetben, hogy a bizottsági javaslatot támogatnunk kell, tiszteletben kell tartanunk a párosi megállapodást. Ez egy pozitív dolog. Fontos az, hogy ezt a szellemet megőrizzük, gazdasági és környezeti megközelítés, ezek nem ellentétesek, hanem ez a két megközelítés egymáshoz közel van, és így valóban egy olyan ipart, olyan életminőséget tudunk az Európai Unióban végrehajtani, megvalósítani, amely megfelel az ambícióinknak. Igen, reálisak kell, hogy legyünk, de mindenek ellenére az elérendő célok tekintetében, ugye 30-40 évről van szó, nincs különösebb sürgősség. A technológiai semlegesség tekintetében fontos a konszenzus, aztán az életciklus, ez is egy olyan kérdés, amit végig kell gondolni. Nem létezik csak egy olyan gépkocsi, amely a következő években a legjobban fog teljesíteni, Ellenkezőleg egy mix fog kialakulni, láttuk egy sor jelentésnél ezt is, és így kell tovább dolgoznunk. A valós feltételek között végzendő tesztek tekintetében a köszönöm a bizottság hozzászólását. Az emésző bizottságban nagyon sok vita folyt erről, és meg kell, hogy mondjuk, hogy nehéz ezt a rendszert beindítani. Most kísérleti fázist élünk. Ahogy több árnyék előadó is mondta, az ellenőrzés kérdése nagyon fontos, operatív és hatékony kell, hogy legyen az ellenőrzés. Továbbra is támogatom az Európai Ügynökség elképzelését. Az árnyék előadókkal júniusban fogunk találkozni a, annyiszor fogunk találkozni, ahányszor csak szükség lesz rá, azért, hogy ambiciózus javaslatot tudjunk fölállítani, összeállítani, ami remélem a legtöbb kolléga számára meg fog felelni. Köszönöm szépen az előadónak, módosítók benyújtásának a határideje május 17-e csütörtök 18 óra. És akkor most a napirendünkön a következő téma, ami szerepel, a Turizmus Task Force munkacsoport beszámolója, és át is adom a helyemet az alelnöknek. köszöntöm a bizottság tagjait, és egy kicsit megkésve, de elkezdjük a Turizmus Task Force ülést egy olyan témában, amelyről korábban sokat beszéltünk a turisztikai szakmai szervezetekkel közösen, és különböző londoni és itteni brüsszeli tárgyalásaim után döntöttem úgy, hogy azt kezdeményezem, hogy legyen egy meghallgatás, legyen egy, egy beszélgetésünk a Brexit turizmusra gyakorolt hatásáról. Köszöntöm a teremben azokat a szakmai szervezeteket, akik elfogadták a meghívást, és azokat a partner szervezeteinket is, akik minden egyes turizmus taskforce ülésen itt vannak. Ahogy az szokott lenni, a turizmus Task Force ülés elején néhány percben beszámolok az előző Task Force ülés óta eltelt időszakban az Európai Parlamentet, a bizottságunkat érintő egy-két eseményről, fejleményről, és azt követően rátérünk a mai konkrét témánkra. Elnök asszonynal együtt hívtuk össze természetesen a mai Task Force ülést, de ő ma, ahogy ez a ülés reggeli kezdetekor elhangzott, ma nem tud velünk lenni, de természetesen vele egyetértésben fogjuk a Brexit turizmusra gyakorolt hatását megvitatni. Szóval az elmúlt hetek eseményeiből. Utoljára február 27-én tartottunk task force akkor vendégünk volt a UNWTO új főtitkára, és örömmel számolok be arról, hogy másnap 28-án Tajáni elnök úr a parlament nevében aláírta azt az együttműködési megállapodást az UNVTO főtitkárával, amelyre eddig nem volt példa, és amely egy intézményi együttműködést hozott létre a parlament és a turisztikai világszervezet között. A, ennek értelmében a, a jövőben sokkal többször tudunk közös szakmai programokat szervezni, és remélem a parlamenti szakbizottság tagjai fognak érdeklődni ez iránt, és tudnak saját kezdeményezéseket is tenni. A WTTC is közgyűlést tartott eh, múlt héten eh, Buenos Airesben, ahol képviseltem a parlamentet, illetve az európai intézményeket, hiszen eh, más intézmény nem képviseltette magát az ülésen, és több jelentős tárgyalás mellett arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a turizmus iparág szakmai szervezetei és cégei, hiszen a WTTC a cégeket tömörítő világszervezet, rendkívül erős kezdeményezéseket tett vízum kérdésben. Itt az Európai Unió is megszólítva érezheti magát, és a biztonságos utazás kapcsán javaslom a téma iránt érdeklődőket, hogy nézzék meg a WTTC-nek az ezzel kapcsolatos press release-eit és a állásfoglalásait. A soros elnökség Bulgáriában miniszteri találkozót tartott a turizmus szakminisztereknek, a néhány héttel ezelőtt azt kell, hogy mondjam a kedves képviselőtársaknak, hogy a bulgár elnökség előtt le a kalappal, olyan minőségű turisztikai, szakmai, szakmapolitikai szer rendezvényt tartott, amelyre viszonylag ritkán van lehetőségünk, illetve ritkán volt példa. Remélem, hogy ebből a jó példából kiindulva a következő elnökségek is tudják használni az ottani tapasztalatokat. Egy rendkívül hasznos szófiai soros elnökségülés volt. A hotreknek ezen a héten van a közgyűlése, szeretném tájékoztatni a szakbizottságot, hogy a, a hotel és vendéglátóipar szervezetei tömörítő Európai Szövetség egy magas szintű rendezvényt tart Bécsben, a közgyűlésen képviselni fogom, hogy az elmúlt években is mindig a parlamenti szakbizottságot. Még egy a beszámoló közé, amit fontos elmondani, hogy elindult a napokban a European Capital of Smart Tourism weboldal. Ez az a projekt, amit itt az Európai Parlament kezdeményezésére tettünk meg Müzelié képviselő úrral. A szakmai szervezeteknek és a képviselőtársnak is jelzem, hogy érdemes otthon propagálni, hiszen a tavasszal lejáró határidővel az ősszel dönteni tudunk és el tudjuk adni az első európai smart Capital Tourism díjakat. Zajlik az EU-Kína turizmus évad, megvolt a parlamenti nagy esemény is, és lesz további program sokaság. Erről Eduardo Santander és az ETC egészen biztos, hogy pontos és részletes beszámolót fog elküldeni a képviselőknek is és a szakmai szervezeteknek is. Amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, a, az új MFF a költségvetés kapcsán Februárban elfogadott a parlament egy olyan állásfoglalást, amelyben önálló költségvetési sor mellett tettük le a voksunkat a turizmus számára. Zajlanak a tárgyalások, jelenleg több költségvetési egyeztetésen túl vagyunk, de én egyelőre nem érzem a sikert a kezünkben. A turisztikai lobby még mindig nem kellően erős az intézményekben. Néha úgy érzem, hogy a szakma és a parlament mindent megtesz az ügy érdekében, de a bizottságtól kevés válasz érkezik. Nem Vienkoszka biztos asszonytól, hiszen nem az ő területe nyilvánvalóan a költségvetés megalkotása. Ezért most több képviselőtársunkkal közösen Capardel, De Monte, Monteiro de Aguiar és Jakobcsics képviselőtársakkal közösen írtunk egy levelet a Juncker elnöknek és Öttinger biztosnak, eh, amelyben eh, kérjük, követeljük, hogy a turizmus megfelelő módon eh, legyen jelen a költségvetésben. Tudom, hogy a szakma képviselői is ugyanilyen nyomás alatt próbálják tartani a bizottságot, segítsenek, segítsetek ebben. Még egy bejelenteni való a vízumkódex kapcsán újabb fordulóhoz érkeztünk. Az Európai Bizottság előterjesztette az új vízumpolitikára és az egyszerűsített vízumkiadásra vonatkozó menetrendet. Ehhez kérünk természetesen véleményt a Trump bizottság részéről is, Ugyanakkor szomorúan mondom, hogy a jelenlegi bizottsági javaslatból több kezdeményezésünk is kimaradt, például a körutazói vízum, de hát számos olyan könnyítési szerepel benne, amit egyébként mi kezdeményeztünk még korábban a parlamentből, azokat viszont elfogadta a bizottság. Szeretnénk ezeket az új vízumszabályozásba beilleszteni, például a többszöri belépésre jogosító vízum kiadási gyakorlatot is. Akinek ebben a témában van további véleménye, az a kérésem, hogy keressen minket. És akkor átérve a mai meghallgatás témájára, köszönöm szépen elnök asszonynak, hogy elfogadta a javaslatot, hogy a Brexit a gyakorolt hatásáról egyeztessünk ma. Kevés szó esik erről a nagypolitikai tárgyalásokon. Sok vihart megélt már London és az Európai Unió kapcsolata az elmúlt időszakban, de a turizmusról kevés szó esett. Sokan azt gondolják, hogy nincsen kihatása a turizmus iparágára, miközben nagyon erőteljes kihatása van, hiszen azok a szakmai szervezetek, azok a cégek, akik utazásszervezők, légitársaságok és mások, akiknek legalább fél vagy egy évvel előre tervezniük kell a saját menetrendjüket, a saját üzletpolitikájukat, nekik rendkívüli módon szükségük van arra, hogy tudják, hogy hogyan tervezhetnek a Brexit utáni időszakra. Ezért kezdeményeztük ma, hogy szakértőkkel nézzük meg ezt a területet. Csak néhány adatot mondok. 76%-a a briteknek, mintegy 47,5 millió ember Európai Uniós destinációt választ utazási céljául, és mintegy 67%-a a Nagy-Britanniába érkezőknek EU-s országból jön. Itt óriási nagyságrendekről beszélünk, és bizonytalanságban nem tarthatjuk a szakmát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezzel a felvezetéssel akkor átadom a szót a vendégeinknek. Több szakértőt is hívtunk, elsőképpen kérem Thomas jenkins aki az European Tourism Association-t képviseli CEO-ként. Az a javaslatom, hogy mindenki 7 percben, hogyha jól kalkulálunk, nagyjából 7 percben foglalja össze a mondandóját, és aztán természetesen megnyitom a vitát. Köszönöm szépen, Tom, tiéd a szó. Thank you. Um, ladies and gentlemen, it's an enormous... Köszönöm szépen, óriási megtiszteltetés ez számomra, hogy beszélhetek ma önökhöz. Tom Jenkins vagyok, és én vezetem az itio e ét az Európai Turisztikai Szövetséget, és számos irodánk van a világszerte, az Egyesült Királyságban, és igenis aggódunk a Brexit miatt. A Brexit alapján egy Churchill idézetre gondoltam, és az orosz helyzetet írta úgy le, olyan, mint egy, egyfajta rejtély lenne egy animán belül. és úgy gondolták, hogy itt az orosz nemzeti érdekekről van szó, és a gond a Brexittel az az, hogy itt nagyon nehéz bármilyen fajta brit önérdeket látni ebben, de azt mondják mostanában Brüsszelben, hogyha valakinek a maffia egy ajánlatot tesz, azt nem lehet visszautasítani, de hát hogy a Brexit meg olyan ajánlatot tesz, amit nem lehet érteni. A Brexitről fogunk tehát beszélni, ez olyan, mint egy kiméra. A kiméra az két dolog lehet. Ez lehet egy hibrid, egy keveréke, egy oroszlánnak, egy kígyónak, vagy egy tűzokádó kecske, tehát nem igazán egy házi állatról van szó, de ez jelenthet a kimére egy fantáziát is, és igazából ez a Brexit jelenleg, és mint általában minden fantázia esetében nincs semmilyen fajta olyan intellektuális vonzata, amit az ember a tényekkel párosítani. A tények egyáltalán nem látszanak a jelenlegi helyzetben. Azt kérték tőlem, hogy magyarázzam el, hogy mit tehetünk, mit tehetünk a kemény vagy a lágy Brexit esetében, de igazából semmilyen konkrét dolog nincs a kezünkben a legnagyobb hozzáadott értéke a turizmusnak az az eladás, a, a jegyek, a hotelárak lehetnek 200-300 eurónál, és a legnagyobb gond itt az áfa körül lehet majd országonként, tehát túlságosan bonyolult a jelenlegi helyzet, de hogyha az áfa rendszer nem fog működni Európában, akkor ez katasztrofa jellegű lehet a cégek számára. A legfontosabb komponens a turizmusban azok az emberek, akik ezt lehetővé teszik, és eh, ha egy kemény Brexit lesz, akkor ez katasztrofális hatással fog járni a turizmusban dolgozókra, mint az Egyesült Királyságon belül, mint pedig az EU-n belül. 75-80 százaléka a turizmusban dolgozóknak nem az Egyesült Királyságból származik, tehát nagyon sok EU állampolgár dolgozik ott. Nagyon sokan küldenek Európába nem Egyesült Királyságbeli állampolgárok, például USA cégek is Egyesült Királyságban idegenvezetőket alkalmaznak az EU-ban. Hogyan hat a Brexit magára az üzletágra? Hát itt is nagy a bizonytalanság. A különböző jelentkezések is csökkennek. Mi a helyzet a szabályozással? Ez egy nagyon bonyolult terület. Látni kell azt, hogy a harmonizációnak óriási hatása volt, és nem akar a turizmus sem külön szabályokat, senki nem akar kétfajta szabályrendszert, tehát már látható az, hogy ha megszűnik ez a harmonizáció, akkor a cégek az EU-ban fognak inkább székhelyet keresni, mert a négy szabadság nagyon fontos, ott akarnak lenni, ahol a kereslet van. És mindemellett az EU-t a cégek egy nagyon erős reformmotornak tartják, és ezért nagyon sok területen nagyon fontos volt ez a reform az Európai Unió számára. A e, csoportos utazásokra vonatkozó irányelv egy terület volt, amely két hónap múlva életbe fog lépni. Ez már most elavult lehet. A utazások eladásának módja nagy mértékben megváltozott az elmúlt e, években. Tehát mindenképpen új reformra van már most szükség, és ezeknek a vitáknak már most meg kell e, indulnia. A kérdés az az, hogy erre, ez majd kihat-e majd az Egyesült Királyságra, e, vagy nem, vagy hogyan fogja bevonni az Egyesült Királyságot mindebbe. Ki fog-e hatni a Brexit a növekedésre? Igen, csak rossz módon. Mi Európát adjuk el, Európát mint célt, ez a legnagyobb csomag, amit el tudunk adni, ez a Párizs, London csomag. Amivel administratív tereket növelünk és a költségeket növeljük, az károsítja Európa vonzó erejét. Mi itt a fő üzenetem a tárgyalók számára? mint minden kereskedelmi szervezet, mint minden kereskedő, mi a státuszkót akarjuk fenntartani, ameddig csak lehet. Azt mondom, a tárgyalóknak, hogy igazából reménykedhetünk abba, hogy lesz egyfajta Deus Ex Machina. Lehet, hogy ez majd a nemzeti önérdek formájába fog jelentkezni, ki tudja. Thank you so much, uh, Tom. And, uh... Köszönöm szépen, Tom. Pontosan betartottad a 7 percet. Következő felszólalónk Mark Tanzer, az APTA uh, utazási szövetség vezérigazgatója, ugyancsak 7 percben Tanzer úr. Üdvözlök mindenkit! Az Egyesült Királyságban mi vagyunk a legnagyobb utazós irodai szövetség, 40 milliárdos a forgalmunk összességében, a tengeren túlra is utaznak a mi utasaink, az Egyesült Királyságbeli utasok. Amikor a referendumot bejelentették, akkor mi nagyon odafigyeltünk arra, hogy ne mondjuk meg az embereknek, hogy hogyan szavazzanak, és megvizsgáltuk azt, hogy az utazási biznisz és a turisták számára mit fog jelenteni az, hogyha az Egyesült Királyság kilép. A mi véleményünk még mindig az, hogy a status quo meg kellene tartanunk, sikeresen sikerült eddig is fokoznunk a forgalmat. A legtöbb tagunk úgy gondolja, hogy a szabályozás megfelelő, és a megfelelő a fogyasztói bizalom is. Ahogy az elnök úr is említette, hogy miről is van most sok. Végeztünk egy elemzést az EU-ban, de külön elsősorban a hét legfontosabb piac tekintetében 53 millió út az EU-ba, 37 milliárd euró a GVA, 860 ezer munkahely, 440 ezer vállalkozás, amely támogatja az Egyesült Királyságbeli utazókat. 78 milliárd eurós GVA a hét legfontosabb gazdaság tekintetében. Az Egyesült Királyság és természetesen a célországok számára is ez gazdasági szempontból nagyon fontos, ugye ahova az Egyesült Királyság beli utasok utaznak. Következő dia. Az alapítványunk mit szeretne elérni a tárgyalások során. Először is lehet, hogy ez furcsa lesz, de a légi közlekedés az EU-ban legtöbben eh, repülővel érkeznek, és az Open Sky megállapodás nagyon előnyös számunkra. Itt nem csak eh, a nyaralásokról van szó, hanem megnyitott ez olyan célokat is, ahova eh, korábban nem tudtak volna eljutni az utasaink. Ezt szeretnénk föntartani ugye mindkét félnek, az EU-nak és az Egyesült Királyságnak is célja és előnyös. Az idegenforgalmi minisztérium megvizsgálta a dolgozókat is, akik a turizmusban dolgoznak. Az üzleti életnek, az üzleti modellnek ez egy fontos eleme. Ez természetesen fel szeretnénk ezt is tartani, az egységes piaci kérdés ez, mint tudjuk és ez fontos volt a referendum tekintetében. Az idegenforgalom számára is ez egy fontos kérdés. Aztán a szabad határátlépés az árukhoz hasonló infrastruktúrákat használunk, és hogy az áru, áruk és a személyek késedelem nélkül át tudjanak lépni a határon, ez fontos számunkra. Ugye a tárgyalások során figyelembe kell venni, hogy ennek milyen hatása lesz majd a turizmusra, hogyha a határon várakozás fog kialakulni. Végül pedig a fogyasztói bizalmat felépítettük, ez a utazási irányelvvel is kapcsolódik, aztán az Európai Egészségügyi Kártya, ami az EU állampolgárokra érvényes, ez nagyon előnyös, ezt meg szeretnénk tartani. Aztán a roaming díjak megszüntetése. Ezek azok a témák, amelyek véleményünk szerint fontosak, hogy a turizmus fönt lehessen tartani. Hogy szeretnénk tovább lépni? Ezeket meg szeretnénk tartani, el szeretnénk kerülni azt, hogy kemény legyen a kilépés. Hogyha kemény a Brexit, ha nincs megállapodása például a légiforgalomra vonatkozóan, az egy katasztrofális hatással járna. El akarjuk kerülni a kliséket, amikor bizonytalan helyzet alakul ki, március, jövő márciusában nem tudnák az emberek, hogy akik az irányomforgóan dolgoznak, hogy milyen lesz a helyzet. A stratégiánk az, hogy a Westminsterben a kormánynál próbálunk elérni eredményeket, hogy ők is értsék meg, hogy gazdaságilag, szocialista szempontból is milyen hatással jár mindez, és bilaterálisan is a legfontosabb célországokkal egyeztetünk. Szinte százszázalékos volt az egyetértés a tekintetben, hogy gazdaságilag ez egy jó dolog, és jó lenne föntartani de természetesen a gazdasági meg az üzleti élet az nem mindig halad párhuzamosan a politikai célokkal. A részletekbe ugye nehéz még beletekinteni, hogy a jövőben mindez hogy alakulhatna. Pozitívnak tartom azt, hogy a miniszterelnök néhány fontos vörös vonalat már fölállított, amelyek persze talán nem annyira kemények, de azért, hogy az ideális társadalási szerződésben mit szeretne föntartani, és itt említette a légi közlekedést. Ez eh, fontos lenne, és azt is jelenteni persze, hogy az Európai Bíróságnak továbbra is eh, joghatósága lenne. Úgy gondolom, hogy kormány szinten eh, próbáljuk elérni ezeket a célokat. Az Egyesült Királyság szintjén ugye el kell fogadni, hogy nem tudunk mindent elérni, nem kaphatunk meg mindent, nem lehet teljes hozzáférésünk mindenhez, úgyhogy a kérdés az, hogy ebben a spektrumban hol akarunk elhelyezkedni. Nem csak az EU partnerekkel egyeztetünk, hanem a brit közveleménnyel is muszáj egyeztetnünk, próbáljuk kidolgozni a részletkérdéseket, ugye a mi oldalunkról ez nem egy nulla végű játék, a tárgyalások során. Hogyha megnézzük mindkét oldalon a számokat, akkor az mindkét félnek előnyös, az Egyesült Királyságnak és az EU-nak is, és én remélem, hogy meg tudjuk tartani ezt a helyzetet. Köszönöm. Thank you so much, Mark. Köszönöm szépen, Mark. Következő felszólalónk Gustavo Martini, Valenciából, Spanyolországból. A Next Tour szervezetet itt mi mindannyian jól ismerjük, ezért is hívtuk meg őket és őt. Tessék, Gustavo. Köszönöm szépen. Spanyol, spanyolul fogok beszélni. Nem tudom, hogy annyira pontosan tudok fogalmazni, és nem tudom, hogy pontosan be tudom-e tartani a 7 percet, mint az előttem szólok, de megpróbálkozom ezzel. A regionális vízióval szeretnék hozzájárulni ehhez a vitához. A valenciai régióban dolgozom, a Nextur és más hálózatok is a, elsősorban a regionális megközelítést szeretnék most megismertetni. Nagyon nehéz beszélni a Brexitről, nehéz értékelni azt, hogy mi lesz, de azt el kell ismernünk mindenek előtt, hogy nagyon sok olyan téma, ami aggályos a régiók számára, ezek már a tárgyalások első fázisában sorra kerülnek, vagyis elvileg az Európai Unió több régiója az el, előzetes megállapodás pozitívan fogadta. Nagyon nehéz persze itt jogi formába önteni olyan témákat, mint az állampolgári jogok, a társadalombiztosítási rendszerek koordinálása, a képzések elismerése és ahogy nagyon helyesen mondja a közös jelentés, amíg mindenről nem született meg a megállapodás, addig nincs megállapodás. A régiók szempontjából és a régiók bizottsága szempontjából is sok nemzeti delegáció kidolgozott pozíciós dokumentumokat, és elmondják ezekben a dokumentumokban, hogy számunkra a brexites tárgyalások során mik a legfontosabb kérdések. A régiók bizottsága több vitát folytatott erről a témáról, elemző dokumentumokat is készítettünk. A legfrissebb újdonság egy intergroup felállítása a Brexitről. 20 régió vesz ebben a munkában részt. A cél az, hogy segítsük a párbeszédet. Mindannyian tudjuk, hogy a Brexitnek többé-kevésbé negatív hatása lesz, de a helyzet meg fog változni. Az Intergroup célja az, hogy próbál elébe menni a kérdéseknek, és az a célja, hogy regionális szinten minél kevesebb legyen a negatív hatás. A régiókat kellene fölkészíteni, vagy szeretnénk így fölkészíteni a változásokra. Vannak interregionális hálózatok is, amelyek európai szinten dolgoznak, ezekben helyi és regionális intézmények vennek részt és ezek is vizsgálják a Brexit hatását. Az ERIM egy olyan hálózat, amely invest, az innovációval és a kutatással foglalkoznak, a tengeri és periférikus régiókat képviselik. Ők is együtt dolgoznak a tagokkal azon, hogy megvizsgálják, milyen hatása lesz a Brexitnek. Elfeledkeztem a prezentációról közben a, ah, most már a negyedik uh, diára kéne áttérni, köszönöm, és elnézést. A hálózatok tekintetében a CRPE szempontjából elmondanám, a Nextur elsősorban turizmussal foglalkozik, a hálózat a versenyképes és fenntartható turizmuson dolgozik, 37 tagja van, és a regionális hatóságok a célhelyeket, kezelő hatóságok, szervezetek, kutató intézmények is részt vesznek ebben. Bizonyára ismerik ezt a hálózatot, mert elég régen született, és pontosan a régiók igénye alapján született azért, hogy jó gyakorlatokat cseréljenek ezek a régiók. Itt néhány tagot megjelöltünk, ezek közül három az Egyesült Királyságban található, Skóciában, Például az egyik, ez a Nextur hálózata. A spanyol régiók szempontjából a spanyol delegáció a régiók bizottságában koordinálja ezeknek a munkáját, és kidolgoztak egy közös dokumentumok, tehát csak a spanyol régiók is, a Brexit hatására vonatkozóan. A szolgáltatási szektorban, hogy csak kiemeljek egy szektort, a legnagyobb hatás lesz a jogok vesztése, ami már a tárgyalások első fázisában is sorra került. A brit és az európai vállalkozásokra is hatni fog a képzettségek el, kölcsönös elismerése, a társadalombiztosítási kérdések, digitális szolgáltatások, ugye a romingot említették, pénzügyi szolgáltatások és egyebek. Hasonlóan aggályos a spanyol régiók számára, és ez is kapcsolódik a turizmushoz, a kereskedelmi forgalom, mert egy negatív hatás lesz itt is. Az Egyesült Királyság gazdasági teljesítménye, ha csökkenni fog, hogyha leértékelik a fontot, akkor ez aggályos lesz mindenkinek a számára. Az ingatlan piacra is hatni fog ez, a Spanyolországban biztosan, és bár nem tudjuk pontosan, hogy hogyan fognak lezárulni a tárgyalások, hogy kemény vagy puha Brexit lesz, az, amit tudunk a szavazás lezárásától kezdve, hogy a hatás már most is érvényesül például az ingatlan szektorban. Az értékesítés a valenciai közösségben például a lakás lakás eladásnál már most is érezzük ennek a hatását. Fontos, sok olyan lakás van, amit brit állampolgárok vásárolnak meg nyaralóként, és egyrészt nyaralónak vásárolják meg, másrészt az év bizonyos időszakában kiadják ezeket a lakásokat. És a Spanyolországban lakó britek tekintetében nagyon sok brit él Spanyolországban, főleg a valenciai régióban, a negatív hatás lesz mindenképpen az ő vásárlóerejük, és így a kereslet csökkenni fog a turizmussal kapcsolatban. Most ezen a videón videón látjuk, mert túl fogok lépni a 7 percen. Az Egyesült Királyság a legfőbb kibocsátó piac a spanyol célhelyek tekintetében negatív panoráma lesz az, például, hogy más alternatív célokat fognak választani az erővezeten kívüli célokat. Aztán a hogyha új adminisztratív ellenőrzéseket kell majd bevezetni a Brexit miatt, bármilyen plusz ellenőrzés ahhoz, hogy az Egyesült Királyságbeli állampolgárok beléphessenek, az plusz teher lesz, és negatív hatása lesz. Aztán a low cost légitársaságoknál is látni fogjuk a hatásokat, illetve az összes olyan tevékenység tekintetében, amelyek a turizmus körül forognak, tehát nem csak egy célzott és csak a turizmusra vonatkozó, hanem az a köré csoportosuló üzleti életre is hatása lesz a Brexitnek. Következő dián látjuk a valenciai régiót. Az Egyesült Királyságból érkezik a legtöbb turista, ahogy látjuk, és itt mutatunk egy példát arra, hogy mi is történik az ingatlan piacon. A brit igény csökkent már októbertől kezdve, és hogyha összehasonlítjuk negyedéves szinten 2016 utolsó negyedévét a 2017-es első negyedével, a eléggé súlyos már a hatás, 31%-os a csökkenés. Az egészségügy kérdése is stratégiai téma. Például az is aggályos, hogy hogyha a gyakoriság csökkenni fog, például az alikantei repülőtérre kevesebb járat fog érkezni, ahova most 13 millió turista érkezik, abból 6 millió az Egyesült Királyságból, 2016 és 17-et összehasonlítva havi szinten már itt is látjuk a csökkenést. Van további példa is a következő dián, Andalúzia, az egyik ilyen, ahonnan megkaptuk az információkat. Az andalusz kormány becslése szerint köz, köz, rövid és középtávon 1%-os lesz a negatív hatása a GDP-re a Brexitnek, és a Brexit hatása az legalább egy évtizedig érvényes lesz. Andalúzia esetében említeni kell Gibraltár témáját is. Gibraltárnak különleges a státusza a Brexit tárgyalások során is. A következő dián pedig a Flandria hozzájárulását látjuk, onnan is megkaptuk az információkat, oda is nagyon sok brit turista érkezik, és már ők is látják, hogy a turisták száma 1,4%-kal csökkent. Végül kidolgoztunk egy sor ajánlást, amit szeretnénk önökkel megosztani. Az első hogy ne gondoljunk kemény Brexitre, vagy puha Brexitre, hanem gondoljuk olyan Brexitre, ami baráti az állampolgárok szempontjából, hiszen az állampolgárokra fognak leginkább hatni ezek a tárgyalások. Tehát legyen egy ilyen citizen-friendly Brexit. Aztán a régiók bizottságát és a regionális kormányokat be kellene vonni a nemzeti kormányokon keresztül a tárgyalásokba, hiszen nagyon sokszor kizárólagos kompetenciája van a régióknak egy sor témában. Aztán ah, időben kell beszélni a tervezett intézkedésekről azért, hogy meg tudjuk előre vizsgálni, hogy ezeknek milyen hatásai lehetnek, akár pénzügyi, akár más szempontból, és mindenképpen fontos, hogy ezeket a potenciális hatásokat hogyan lehet csökkenteni, mérsékelni regionális szinten a társadalombiztosítás kérdése, a befizetések kölcsönös elismerése, ugye a bérekre fizetett járulékok kölcsönös elismerése, aztán az administratív bürokratikus előírások, amelyek a kereskedelmi kapcsolatokat nehezítik, ezekre is gondolni kell. Köszönöm. Thank you so much. Muchas gracias. Köszönjük szépen, muchas gracias. Most Valenciából Skóciába utazunk, és Malcolm Wolfhardnak adok szót. A uh, My name is Malcolm Ruffhead. I'm the, uh... Malcolm Ruffhead vagyok. Uh, Mi vagyunk a skóciai turizmusért felelős nemzeti szervezet, szervezünk eseményeket, kulturális, üzleti eseményeket, marketinggel foglalkozunk, turisztikai információ és minőségbiztosítással. A turizmus, mint ipar, a skót gazdaság fontos része, az egyik legnövekedőbb gazdasági ágazatunk. A munkahely teremtési vonatkozása is jelentős, és a gazdasági növekedésben is. 2008 és 2014 között a turizmus növekedése 42%-os volt, és a foglalkoztatás a turisztikai iparban 2015-re 270 ezer emberrel 11 kal 9-11%-kal nőtt. Ez a leg dinamikusabban növekvő gazdasági ágazatán Skóciában. 2016-ban Skóciában 14,3 millió látogató járt, akik körülbelül 48 millió milliárd fontot költöttek, és mintegy 100 millió vendégészakát bonyolítottak le. Ennek nyilván nagy hatása van a skót ellátó rendszerre, a gazdaság más ágazataira is 11 milliárdos összegről beszélünk. És Skóciában, tehát ez egy kiemelt ágazat, és a Brexitből fakadóan, ha negatív hatásokat kell elkönyvelnünk, az az egész, egész skót gazdaságra negatívan és érezhetően negatívan hat. Az EU-ból származó utasok, látogatók vannak többségben, 54%-a a turistáinknak EU polgár, három éves átlagban, 2014 és 16 között mértük ezt. Valamennyi látogató, tehát több mint fele európai. 1,4 millió utat bonyolítanak le európai látogatók Skóciában, és mintegy 700 eh, millió fontot eh, költenek évente. Németország, Hollandia eh, a fő származási országai a turistáknak 25-44 éves a többségük. Az európai látogatóknak tehát óriási hatása van a skót gazdaságra, és mint egy egyszer foglalkozó szervezet, és akik keressük, mint aki keressük a legjobb bevált gyakorlatokat, a szociális turizmus, a, a hozzáférhetőség turizmusa, a ö, alapú marketing, és így tovább, ezek az elveink és számos partneri kapcsolatot folytatunk, ápolunk, és ezek egy része megakadhat. Az európai partnerek ugye nagyon segítőkészek és együttműködők, de attól tartunk, hogy ez elromolhat. A Brexit maga, mint döntés, ugye egész Skóciát nagyon nehéz helyzetbe hozta, nem csak a turizmus révén. A három előttem szóló kolléga is hasonlókat mondott el, de a brit ö, vendéglátásban mért adatok alapján 75%-a a vállalkozásoknak költségnövekedést vár a szolgáltatásainak költségei emelését, és a a munkahely teremtés pedig visszaszorulhat. Más ágazatokkal összehasonlítva is a vendéglátóipar és a turizmus súlyosabb hátrányokat lesz kénytelen elkönyvelni az előrejelzések szerint, mint más ágazatok, és a 2016-os Brexit szavazás már is ugye a font először a font leértékelődéséhez vezetett, ez, ez mondjuk növelte a turisztikai igényt, de ez a Brexit megvalósulása után nem biztos, hogy így marad. Persze nincsenek konkrét bizonyítékoink arra, hogy ö, negatív hatások lesznek, ezek csak elképzelések, előrejelzések, ö, aggodalmak, nincsenek hard factek ezen a területen, amivel mérni lehetne, hiszen ez egy, egy ö, expektációs téma, de az, a, a reménységek eléggé ö, szerények. Ö, attól tartunk, hogy a költségeken kívül, ha további ö, ö, buktatókon kell átmenni a turistáknak, mint például a határellenőrzés, akkor kevesebben fognak jönni. Tehát ez egy nagy aggodalom számunkra, még hogyha nem is támogatják hátfektek, és a prognózisok mind-mind negatívak. Ez a munkaerőpiacra is negatívan hathat ki. A Brit Hospitality Association skóciai szervezete 58 ezer embert mér, hogy ennyien dolgoznak csak Skóciában, a szállodaiparban, és több százezeren a, a vendéglátóiparban. És mintegy 20%-a ezen alkalmazottaknak ö, migráns munkavállalókkal verseng a munkahelyekért, és a saját szervezetem is azt mutatja, hogy 23 különböző országból alkalmazunk ö, embereket, szakembereket vagy ö, alkalmazottakat, és ha a, az EU-ból átjött alkalmazottak most visszamennek majd az EU-ba, akkor mi szaképzett munkaerőt veszítünk, és egyben piacot is, a saját piacunkat. Tehát kettős negatív hatás érvényesül. Összességében bármi is legyen a valós hatása a Brexitnek, Skócia továbbra is teljesen nyitottan a partnerség fenntartásában érdekelt. Szeretnénk továbbra is az EU-ból bevonzani a turistákat, a lehető legjobban egyszerűsíteni az ő életüket, idejutásukat, eseményeket szervezni, tipikusan európai turisták számára, és folytatni fogjuk azt a proaktív tevékenységet is, amely a partnerséget keresi uniós szervezetekkel, egy nagyon gyorsan változó világban a digitális technológia változásai közepette a sok bizonytalanság mellett még ez is hozzájött nekünk. A versenyképességünket csak úgy tudjuk megőrizni, hogyha szoros kapcsolatra ápolunk a világgal, Európával, a legjobb gyakorlatok átültetésében továbbra is érdekeltek vagyunk. Thank you so much, Mr. Köszönöm szépen, Rafhadur. Remélem, hogy a Brexit után is megmarad az együttműködésünk a skót turisztikai szervezetekkel. Skócia az egyik egy legaktívabb résztvevője az európai turisztikai hálózatnak. Én őszintén remélem ezt. Következő felszólalunk Nigel Morgan úr, aki a School of Management előadója egy angliai egyetemen. Rendkívül örülök annak, hogy beszélhetek ma önökhöz. Hasonlóságok vannak a között, amit el fogok mondani, mint ami már elhangzott. Azzal kezdeném, hogy hangsúlyozom, amit az előttem szólók is elmondtak, hogy fenntartható fejlődés, szociális bevonás valósul meg a turista iparágban, az Európai Unióban. Hallhattuk azt, hogy mennyire függenek egymástól az iparágak. Csak néhány fontos dolgot szeretnék elmondani. 10-ből 8 Egyesült Királyságban a piac európai, és 50%-át teszik ki a kiadásoknak. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen helyzet azzal, hogy hova utaznak a brittek, akkor már hallhattuk a szám adatokat itt. Jelenleg Spanyolország, Görögország, Franciaország aggódnak amiatt, hogy kevesebb brit turista érkezik hosszú távon hozzájuk. Ennek az össz, nagyobb egymástól a függőségnek az oka az egységes piac. Következő dia. Az előttem szólók már elmondták, de én is hangsúlyozom, hogy az Egyesült Királyság gazdaságának nagyon fontos a turizmus, és ez többet hoz a gazdaságnak az Egyesült Királyságban, mint a mezőgazdaság, vagy akár az autóipar. És a legnagyobb kihívás itt az, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire fontos a turizmus az Egyesült Királyság gazdasága számára. Rátérvén a következő diára, a brit turizmus iparág jól teljesít jelenleg. Megismételvén azt, amit Malcolm is elmondott, nagyon fontos az, hogy a jövőben arra a rövid távú tényre kell támaszkodnunk, hogy előnyét a, az átváltásnak, a valutaváltásnak, a turizmus az egyes keresebeli perspektívából valószínűleg a Brexit után is elvezhetik ezt. Rátérve a következő diára. Ez a következő diám egyébként ebben a kis előadásban. Én a Brexitet egy jéghegyként tekintem, láthatjuk néhány hatását már, de úgy vélem, hogy a legtöbb következménye a Brexitnek nem előre látható, és jelenleg teljes mértékben láthatatlan a fő érintettek számára. A fő kihívásokat felsorolhatjuk. Ezek főként abból fogadnak, hogy fent kell tartani a jelenlegi helyzet szintjét. Abból is fakad, hogy hogyan nézünk szembe a lehetséges változásokkal, a kölcsönös megállapodásokkal a tagállamok között az egészségügyi területén, hogyan bánunk az esetleges APD költségekkel, ezek rosszabbak lesznek-e az Egyesült Királyságban vagy EU látogatók számára? A Én nem képviselek semmilyen fajta szervezetet, és a tanulmányokra támaszkodok, és azt láthatjuk, hogy nagyon vegyes a kép jelenleg. Sokan úgy gondolják, hogy a Brexit már most is negatív hatással jár az Egyesült Királyság hírnevére. Ezt alapozzák olyan tanulmányokra, amelyeket a World Travel Market-en készítettek Londonban. De ha megnézzük a következő diát, akkor azt láthatjuk, hogy a lehetséges látogatók nem így gondolkodnak feltétlenül, tehát attól függ, hogy kit kérdezünk meg, és hogy hol készítik a tanulmányt. Hogyha nem EU-s látogatókat kérdezünk meg, akkor úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság továbbra is vonzó úti cél, de nem tudjuk, hogy ez mennyire befolyásolja majd mindezt a valutaváltási árfolyam. Számos terület van, amelyre koncentrálnunk kell. Már most is az a helyzet, hogy a brit turisták többet fizetnek az európai nyaralásukért. Mi lesz majd a biztosítékokkal, a, köz, a szállítás területén, mi lesz a légi közlekedési szektorral. Hangsúlyozom nyomatékosan, hogy katasztrofális lesz az, hogyha nem lesz megállapodás a légi szektorban, hogyha, nem, hogyha itt majd nem a WTO szabályokhoz fognak ragaszkodni. Mindenképpen egy állampolgár barát Brexitre lenne szükség, és versenyképesnek kell maradnunk európai múlti célként, és gondolnunk kell arra, hogy vannak ö, ö, utazási csomagok is ö, Európa szerte. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy milyen kihívást jelent a mobilitás, illetve az, hogy milyen kihívást jelent mindez azok számára, akik a brit turizmusiparágban dolgoznak. Nagyon nehéz egy biztos adatot mondani azzal kapcsolatban, hogy mekkora az EU állampolgárok aránya ebben az iparágban, az Egyesült Királyságban. Sokan úgy gondolják, hogy 25%-kal nőtt szinte az EU állampolgárok aránya 2011 és 16 között az Egyesült Királyságban. Ez gondot fog jelenteni, hogyha itt nem tudjuk ezen egyének jelenlegi jogait garantálni majd. A másik nagy kihívás az a támogatást jelenti. Wales szempontjából ez azt jelenti, hogy itt nagymértékű Európai Uniós támogatásokat kapnak, mi lesz majd a marketing kihívásokkal, mi lesz majd a termékfejlesztési kihívásokkal, amelyeket korábban európai pénzekből finanszíroztak az a helyzet, hogy a helyi önkormányzatok turizmusra szánt költségvetése már így is csökkent, tehát elég nagy a kihívás itt. Vélsz nagyon érdekes a Brexit szempontjából, nemzetközi eh, célnak minősül most, de ha meg szeretnék ezt őrizni, akkor a nemzetközi piacra kellene több látogatót bevonzani, és jelenleg ez 10%-ot jelent, tehát óriási kihívás ez, és ezek a látogatók 20%-ot költenek nálunk. Tehát ez mindenképpen Wales számára nagy kihívás a Brexit kapcsán. Végezetül pedig, amit pedig az én üzenetem lenne, hogy mire is lenne szükség a Brexit tárgyalások kapcsán számunkra, arra lenne szükség, hogy ne kemény Brexit legyen, egy olyan Brexit kellene, amely egy virágzó európai szektort eredményez, és amelyel a turisták továbbra is szabadon utazhatnak, és a jelenlegi előnyöket élvezhetik. Köszönöm szépen! Thank you so much, Mr. Morgan. Köszönjük, Morgan úr! Nem maradt túl sok időnk. Gyorsan megnyitom a vitát. Izabel de Monta kért szó, tessék. Köszönöm, és szeretnék köszönetet mondani a prezentáció tartóinak, és István köszönöm, hogy említette a kezdeményezéseinket a turizmus területén. A lényegre szeretnék azonnal rátérni. A szakbizottságunkat nem véletlenül közlekedés és turisztikai szakbizottságnak hívják, hiszen fontos összekapcsolni a turizmust az elérhetőséggel muszáj beszélnünk a légiközlekedésről, már évek óta megvannak az adataink, 2050-re tudjuk, hogy milyen rengeteg utas lesz majd, ezért az elérhetőség és az árak olyanok kell, hogy legyenek, amelyek támogatják a turizmus fejlődését. Tudjuk azt, hogy a társaságok már most gondolkoznak azon, hogy a székhelyüket áthelyezzék, aminek valóban konkrét hatása lehet a turizmusra, az, az a tény, hogy a, egy fontos lókoztársaság már is bejelentette a díjainak az emelését. Szeretném megkérdezni, hogy erre vonatkozóan van-e bármilyen tanulmány, előrejelzés. Azt is tudjuk, hogy a fapados társaságok nagyon fontosak, főleg a periférikusabb területek elérése szempontjából. Beszéljünk Londonról, nézzük meg a pozitív dolgokat. A nagyon fontos destináció, 20 millió ember látogat el évről évre Londonba. Ugyanakkor az vásárlóerő csökkenése, ugyanakkor az Egyesült Királyságba irányuló turizmus esetek támogathatja. Tehát fontos az Egyesült Királyságból érkező turizmus kérdése is, de az is fontos, hogy az Egyesült Királyságba esetleg több turista érkezzen meg, érkezhessen meg. Muszáj a múltra is gondolnunk, amikor ugye vízum, útlevél, sorbálás jellemezte a repülőtereket gazdasági szempontból és a vonzás szempontjából is meg kell vizsgálni a helyzetet, hogyha ugye újra bekerül, bevezetése kerülnek ezek az ellenőrzések. A biztosítás, biztosítás, egészségügy, orvosi ellátás, ezek mind olyan aspektusok, amelyeket végig gondolnak az utasok mielőtt eldöntik, hogy hova utazzanak, ezért ezeket a gyakorlatias szempontokat is figyelembe kell vennünk. A utolsó téma, amit említeni szeretnék, tudom, hogy ez sokaknak fájdalmas, a Nextur említette Gibraltárt. Tudjuk, hogy ez tabu itt a bizottságban, és nem csak itt. Nem akarunk beszélni a Gibraltáról, akkor beszéljünk a Linea de Concepcionról. Sajnos a Brexit témájában ugye Írországról beszéltek, de Gibraltáról még mindig nem beszéltek. Ez súlyos hiba. Sajnos ma olyan intézkedések vannak, intézkedés tervek, amik állnak a tanácsban, és ez szerintem nem elfogadhatók. Az egységes szempontjából, az utasjogok szempontjából fontos, de a dolgozói jogok szempontjából is, mert több ezer olyan dolgozó van, aki Gibraltáron dolgozik, de Lina de Obsession spanyol oldalon lakik, és ezt lehet, hogy a jövőben nem tudják majd megtenni. Szerintem parlamenti képviselőként ilyen problémákkal is kell, hogy foglalkozzunk, és nem szabad eltitkolni azokat a kritikus pontokat és kételyeket, amelyek természetesen léteznek, de hát a mi célunk, hogy megoldjuk a problémákat. Köszönöm. Thank you, Isabel. Köszönjük, Isabel. Taylor úr. Köszönöm. És köszönöm a többi felszólónak, amit elmondtak. Egy fő kérdés foglalkoztat, talán leginkább az APTA képviselőjének tenném fel. Ön arról beszél, de csak röviden, és eléggé negatívan, hogy, hogy a légi közlekedés súlyos károkat szenvedhet, hogyha az Open Sky megállapodás úgy alakul, ahogy kifejteni, hogy hol látja ezen belül a veszélyeket? Mi a baj a tárgyalásokkal, az Open Sky-jal? És hol lát lehetőséget arra, hogy a brit turisták és az európai turisták végül is hátrányt szenvednek az Open Sky alakulása miatt? Pillanat, elnézést, össze szeretném gyűjteni valamennyi kérdést, és aztán megadom önnek is a szót, hogy válaszoljon. Piper úr kérdez még. Köszönöm szépen, rövid leszek. Itt egy paradicsomban érünk egy előre. Ezek a csomagutak, a fogyasztók bizalma, biztonsítási struktúrák, roaming, vízummentesség, ezek nagyszerű dolgok, amelyeknek a hiány aztán nagyon fájhat, és őrület, hogy ezt valaki le akarja építeni. Hát ez nagyszerű, hogy van, és így van. Csomó ö, munkahelyet teremt a vendéglátóiparban, szállodaiparban. Az, én is az APTA képviselőjétől kérdezném, ami ugye azt mondja, hogy a Brexit kapcsán önök semlegesen akarnak viselkedni. Miért nem mennek ellenébe? Látják a sok-sok hátrányt, és ezzel együtt semlegesen viselkednek, akkor önök is felelősek részint, részben azért, hogy itt egy hatalmas gazdasági ág óriási hátrányokat fog szenvedni. Két következtetésem lenne. A turisztikai költségvetési sor kapcsán ugye a migráció, a fejlesztési támogatás, az Erasmus, a kutatás, és stb. mellett nagyon sok új kihívás feladat van. Jó, hogy sikerült egy ilyen külön sort létrehozni, a kohéziónál maradt volna egyébként, de ezzel együtt félek attól, hogy költségvetési sor ellenére is eh, itt uh, sérülni fog a költségvetési támogatás. A brit kormány szívél kéne kötni, hogy a belső piachoz közeli, azzal barát politikát folytassanak, ha ki is lépnek, a lehető legtöbb területen próbálják megőrizni a belső piac jellegét next one is Jill. A következő az Jill Evans. Köszönöm szépen, és köszönetet mondok mindenkinek a nagyon érdekes, de ez egy kicsi depressziókeltő előadásokért. De persze ez nem volt váratlan, hiszen ismerjük ezeket a problémákat, érdeklődve hallgattam azt, hogy milyen fejlemények vannak a régió bizottságában, és a regionális intergroup, amely együttműködik a régiókkal, hogy segítsenek nekik az adaptálódásban. Szeretnék erről többet hallani, még ha nem is ma, de esetleg később. Én Bélszt képviselem, és az egyik dolog, amire nagyon büszkék vagyunk, az az, hogy az emberek nagyon kedvesek és befogadóak. Skóciában úgy hallottuk, hogy nem volt semmilyen fajta kihatás a turizmusra. Nem, az emberek nem tekintettek el attól a céljuktól, hogy oda látogassanak. Az Egyesült Királyságból azt hallottam, nem tudom, hogy London esetében volt ez, hogy az egész Egyesült Királyság esetében, de úgy tűnt, hogy ez elmúlt években nőtt a látogatók száma. Ez esetleg eh, ahhoz kötődik ez, hogy az emberek inkább gyorsan még a Brexit előtt eljönnek hozzánk. Úgy gondolom, hogy eh, a Brexit tárgyalások kapcsán rengeteg olyan kérdés van, amit nem tudunk eh, Eh, még megválaszolni most, de nagyon jó, hogy volt ez a kis találkozó ma itt. Kuhn. Werner Kuhn, úrnak adok szót. Köszönöm elnök úr, és a előadóknak is, amit elmondtak, eléggé világosnak tűnik a kép. A turisztikai ipar a kontinensen és a Szigetországban is valószínűleg szenvedni fog. A keleti bővítés után egyébként, és Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, stb. csatlakozása, balti országok, Románia, Bulgária csatlakozás után nagyon gyorsan elkezdte Nagy-Britannia a munkaerő áramlásának az előnyeit élvezni, aztán persze korlátozni ezt, és nagyon sok kelet-európai új tagállambeli munkavállaló kifejezetten a szolgáltatóiparban, a vendéglátóiparban helyezkedett el. Hallottunk itt számokat, a Skóciában mondjuk 200 ezer ilyen ember van. És akkor itt az a kérdés is felmerül, hogy az Európai Uniónak ezt a területét hogyan lehet a jövőben mm, korrekt módon megtámogatni, hogy, hogy az ott dolgozó kontinensbeliek és a kontinensen dolgozó angolok helyzete, jogai, vízummentessége megmaradhasson. Ugye Nagy-Britannia soha nem volt a Schengeni övezetnek a legintegráltabb tagja, de, de hát szépen működött a határokon átnyúló gazdaság és a turizmus is. A turizmus pont a leggyengébb gazdaságú térségekben, Skócia, Cornwall, kiemelkedő jelentőségű. Tehát nem a city a londoni City-t féltem én. London mindig tele lesz turistákkal, de mi lesz azokkal a vidéki térségekkel, amelyek kifejezetten turizmusból éltek? Az európai strukturális alapok egyébként ezeket a térségeket támogatta, támogatták, fejlesztették az ottani turizmust. Ha ez megszűnik, mi fog a helyébe lépni? Lehet ez kompenzálni? A UKIP mit mond majd pont ezen térségek választóinak, akik ugye nagy plakátokkal a vidékieket mozgósították azzal, hogy 350 millió fontot éget el az EU a mi pénzünkből, és majd meglátják, hogyha kilép az ország az EU-ból, akkor pont ugyanezek a térségek, amelyek eddig is gyengélkedtek, még jobban gyengélkedni fognak, mert elmarad a turizmus. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. Új, esetleg új népszavazás? Vagy interim megállapodás, ideiglenes megállapodás? Meglátjuk. Thank you so much. We don't have more MEPs. Uh... Szépen. Többen nem kértek szót, úgyhogy már is megadom a szót a válaszadásra. Nem tudom, ki szeretné kezdeni. Tom esetleg. Röviden. Csak újra hangsúlyoznám, hogy a témák, a kérdések, amelyek felmerültek, ez is, ezek is tükrözik azt, hogy a magánszektor szövetsége különösen gondolkozik ezeken a témákon, és nagyon aggályos számunkra, egész Európára gyakorolt hatás, nem csak az Egyesült Királyságra. Köszönöm. Köszönöm. Mm, olyan kérdésekre reagálnék, amelyeket hozzám intéztek, a légi közlekedés, milyen kockázatok vannak ott. Én bízom abban, hogy továbbra is lesznek majd járatok az Egyesült Királyság és EU között. Ahhoz, hogy ez működhessen, ahhoz az EASO részese tagja kell, hogy maradjunk, ugye bilaterális megállapodásunk nem lehet az egyes tagállamokkal, szükségünk van az ügynökségre. Az egyes király, Egyesült Királyság azt mondta, hogy nincs annak jövője, hogy saját rendszert állítsunk föl. Volt, aki úgy gondolta, hogy ez lehetséges, de mindenképpen itt tárgyalásra van szükség. A technikailag esetleg nem tudnánk repülni, hogyha ez nem lehetne megoldani, úgyhogy ez egy sürgős kérdés a semlegesség tekintetében, amikor elemzést végeztünk, hogy milyen hatás lesz majd a turizmusra, nagyon sok média munkát végeztünk, az életük azon részében, ami a turizmushoz kapcsolódik, az utazáshoz kapcsolódik, ott inkább negatívumok lesznek, mint pozitívumok. A valóság az, hogyha azt mondják az embereknek, hogy hogy szavazzanak, akkor valószínűleg pont ellenkező reakciót élnek el. Viszont, hogyha elmondják, hogy az életük egy részét hogyan fogja befolyásolni a döntés, akkor lehet, hogy ő maguk, ők maguk elvégzik a számítást. Hogyha a üzleti szervezetek olyan témában, ami ennyire emocionális, hogyha valamelyik oldalon erősen kiállnak, akkor lehet, hogy elvesztik a fogyasztóikat, úgyhogy a mm, üzleti szövetségek nagyon óvatosak voltak a szavazás előtt. Minden esetre mi hangsúlyoztuk, hogy milyen potenciális negatív hatások lesznek. Eh, eh, Köszönöm két konkrét kérdésre szeretnék reagálni, de mondta azt tette fel az egyik kérdést, Gibraltára vonatkozóan. Gibraltár nem tabu téma, speciális helyzete van, mert speciális a státusza. Azok a dolgozók, akiket ön említett, 13.200 határon átnyúló módon dolgozó munkavállalóról van itt szó, ők vagy kiküldetési szabályok alá fognak kerülni, vagy egyéb szabályok alá, de nem tabu, a tárgyalás folyik, sőt, publikus módon folyik erről a témáról is. Legalábbis én ennyit tudok a Brexit-tel és, bocsánat, Gibraltárral kapcsolatban. Evans asszony kérdése, hogy hogyan is működik az interregionális csoport a régiós, régiók bizottságán belül a brexit kapcsolatban csak három-négy héttel ezelőtt alakult meg ez a csoport. Három fő cél dolgoztunk ki. Az első információcsere a Brexit potenciális hatásairól, a második, ami szintén fontos, annak meghatározása, hogy mely régiókat fog jobban ért, érinteni a Brexit és ezek a régiókkal szorosan együtt dolgozunk, hogy mérsékeljük a negatív hatásokat. A harmadik téma az a jövőhez kapcsolódik, azok a régiók, amelyekkel együttműködünk, olyan elképzeléseket dolgozunk ki, hogy hogyan lehet majd a jövőben folytatni az együttműködést. Minden esetre az, az Group, ennek az elnöke dekoster úr egy francia régióból, két alelnöke van, az egyik holland, a másik ír. A következő ülés pontosan nem tudom mikor lesz, de évente 6-7 ülést fogunk még tartani. Köszönöm. Thank you very much. I, I don't think there's a, a lot more. Köszönöm szépen. Nem tudok túl sokat hozzátenni ehhez kivéve az, hogy ugye megvizsgáljuk a hatást az üzleti életre, hát egyszerűen várjuk a nem ismert hatásokat. Ugye vannak olyan témák, amelyeket nem ismerünk, és, és tudjuk, hogy biztosan lesznek előre nem látható hatások, a biztosítás, egészségbiztosítás, de lehet a gépjármű biztosítás is ilyen téma, aztán az ellátási láncon belül is biztos, hogy lesznek konkrét hatások. Próbáljuk mi ezeket pragmatikusan megközelíteni. Köszönöm. Nigel? Thank you. Nigel? Volt itt néhány nekem intézett kérdés. Tudomásommal nincsenek tanulmányok arra vonatkozóan, hogy hogy az olcsó légitársaságokra hogyan hat ez sokkal több adatgyűjtés, kutatás lenne szükséges ezen a területen, hogy lássuk, hogy milyen kormányzati döntések, milyen szakás hatással járnak, és általánosabb turisztikai kutatási értelemben is. Hogy milyen lesz a fogadtatása a turistáknak, ez is csak találgatás, anekdotikus jellegű találgatás. Jelenleg nem láttunk különbséget a brit turisták európai fogadtatásában és ennek irányban sem. Mindenhol mindkét helyen szívesen látják a másik turistát, de ezt nehéz látni, hogy hogyan alakul. London versi szempontból nézve, és Malcolm vagy Scott szempontból ezt elmondhatja, ha akarja, Velsziként óriási kihívás nekünk az, hogy minden turistát elszív a főváros. Nagyon nehéz onnan tovább utaztatni a turistákat, és London továbbra is csak nő-nő-nő arányában is, ez amúgy is egy létező, jó ideje tartó trend, és ez akár még fel is gyorsulhat, bár nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát egy biztos, hogy az operatív kérdéseket időben kell tisztázni, de a legtöbb információ, amit adhatunk, az az, hogy nem tudunk információt adni, nem tudunk eleget, nem tudunk a hatásokat még belátni. Thank you. Köszönöm. Nigel. Végül pedig akkor magunkat kérdezem, itt a parlamenti kollégákat, egy Germinót, hogy hogy tudnak-e következtetéseket levonni. Nem szeretem azokat az üléseket, ahol hosszú ülés után utána nincsen összefoglalás, és nem akarnám én összefoglalni tanulságokat. Talán szívesen meghallgatnám most azokat a megjegyzéseket, következtetéseket, amelyeket levontak magukban a kollégák, és ezeket összegyűjtve utána elküldhetjük őket a döntéshozókhoz, hiszen az a dolgunk itt a Task Force-ban, hogy kanalizáljuk ezeket a véleményeket, és a döntéshozókat szembesítsük velük nem csak itt a parlamenti kollégákra gondolok a többi bizottságban, hanem a brit kormánynak is meg kéne küldeni, meg a brüsszeli ö, hivatalnoki karnak a következő napok, hetek során. Mert itt nagyon fontos dolgok hangzottak el. Kérem, mutassák el a kollégák írásban a véleményüket hozzám Remélem, hogy mindenki hasznosra kitélt ezt a találkozót, és akkor ezzel egyben a szakbizottsági ülést is lezárom. Köszönöm, hogy eljöttek viszont látásra. Május 14-én lesz a következő szakbizottsági ülésünk.